Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok. Az első napirendi pontunk Kél Nielsen asszony jelentése Nők és az éghajlatváltozás. Uh, Madam reporter, you have four minutes. Asszonyom, négy perce van. Monsieur le Président, bonjour chers collègues. Köszönöm, elnök úr. Jó napot, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak,